Az elnök. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó reggelt kívánok, kolléganő kollégák, megnyitom az ülést. Egy közleményem van. A Európai Parlament által elfogadott öt szöveghez van eh, módosítónk, és eh, ezeket a módosítókat elfogadottnak tekintjük, amennyiben eh, nem jelentkezik senki 24 órán belül, hogy a módosítókkal kapcsolatban kifogása van. A napirend következő pontja az igazságügy témakörében lesz, és pedig Berlingver és Kleis urak jelentésről van szó, címe pedig a jogérvényesülési program 2011-2020-as időszakra, a következő pedig a jogok és a polgársági program Gönc Kinga jelentéséről van szó. Tehát most négy perce Berlingver úr kap szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Az a rendelet, amit ma fogunk elfogadni, 7 éves Európai Uniós jogérvényesülési feladatokat tartalmaz.